kollega részéről, képviselő részéről. Tessék, megadom a szót. Mr. President! Elnök úr! It's too noisy. Túl nagy a zaj, elnök úr, túl nagy a zaj. Listen. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrewitz. Ausztravicius úré a szót, tessék, megadom a szót. Elnök úr! If anybody listens to me. Meghallgat engem valaki? Ne haragudjanak, hallgassanak meg! Join me. Mr. President. Elnök úr, kedves kollégák! Három évvel ezelőtt 2014. április másodikán telje, nagyon nagy többséggel elfogadta azt a javaslatot, hogy az orosz azok az orosz személyek, akik Szergej Mafnoszki meggyilkolásában esetleg részt vállalhattak, hogy őket kitiltsák az Európai Unióból, 32 személyről van szó, és ők gyakorlatilag folyamatosan zaklatták ennek az embernek az özvegyét és édesanyját is. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy tegnap itt az Európai Parlamentben volt egy olyan esemény, amelyet az egyik kollégánk szervezett, egy európai parlamenti képviselő, egy nagyon is elismert politikai frakcióból. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy kettő személy Magnitsky listájáról itt volt. Pavel Karpov és Pavlov urakra gondolok, akiket beengedtek a parlamentbe, sőt, még fel is szólaltak. Szerintem ez felháborító, az Európai Parlament nevében mondom ezt. Elnök úr, szeretném felhívni az ön figyelmét arra, hogy itt a mi házunk és a saját döntéseinkkel megyünk szembe. Azok méltóságát kérdőjelezzük meg. Köszönöm. Köszönöm szépen Ausztrovicius kollégának, ki fogjuk vizsgálni az ügyet. Kedves kollégák, nagyon hosszú szavazás vár ránk ma, úgyhogy A szolgálatok szerint nagyon, jó, nagyon sokáig fog tartani a szavazás, és emiatt nem fogunk tudni ma meghallgatni szóbeli szavazatmagyarázatokat, írásban kell majd begyújtani a szavazatmagyarázatokat. Kivételesen. Most először szavazunk az ASIS jelentésről. Név szerint szavazunk az első jelentésről, megnyitom a szavazást. Az EU és Grúzia közötti közös légtérre vonatkozó megállapodás. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ki szeretne ügyrendben felszólalni? Elfogadtuk. Kavada úr, tessék! Itt nem ügyrendi kérdésről van szó, hanem inkább egy technikai problémáról. Nagyon nehezen halljuk a fordítást. Kérem, hogy egy technikus valamit tegyen. Köszönöm. Wer hört die französische Dolmetschung noch schlecht? Ki az, aki még nem hallja, vagy rosszul hallja a francia tolmácsolást? Úgy tűnik, hogy most jobb a helyzet? Jó. Második jelentés, ASZISZ jelentés, EU és EU, e EU és Izrael közötti euró-mediterrán légiközlekedési megállapodás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jakonszári jelentés a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény. A jelentést tevenek két percre megadom a szót. Frau Jakonszári. Jakonszári asszony. Täällä oli niin kova meteli, etten kuulu puheenvuoroa, mutta... Köszönöm szépen, elnök úr. Borzasztó itt a hangzavar, egyszerűen nem hallok senkit. Kérem, hogy a Horvátország és az Európai Unió közötti vámügyi megállapodások tekintetében Ugye itt a vámcsalások megakadályozása a legfontosabb cél. Ezzel kapcsolatban remélem, hogy Horvátország minél hamarabb egy tud csatlakozni ez az egyezményhez. Köszönöm, Jákonszári úr. Köszönöm szépen. Most szavazunk. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Löbreton jelentés. Pihja kollega e, immunitásnak felfüggesztése mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A gyermek mindenek felett álló érdekének Európán átnyúló az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók alapján mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság meghallgatása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Cille jelentés, az Európai Unió vasúti ügynöksége, a tanács álláspontját el akarjuk utasítani mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezzel megállapítom, hogy a parlament és a tanács közötti jogszabály ennek megfelelően elfogadásra került véglegesen. Bilbao Barandika a tanács álláspont elutasítása mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt is megállapítom, hogy ezáltal a tanács és a parlament közötti egyesség véglegesen elfogadásra került Kramer. Megint csak a tanács álláspontjának elutasítása mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itt is megállapítom, hogy a jogi aktus azt kérik, hogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ezzel megállapítom, hogy a jogi aktus a parlament és a tanács közötti megállapodásnak köszönhetően elfogadásra került. jelentés. A jelentéstevőnek megadom a szót, tessék. Mikrofon, bitte. Mikrofont kérek. Ja, Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nagyon is büszkék lehetünk Európára, hiszen ezután, a szavazás után mi leszünk az elsők a világon, Libor és a Jurivor manipulációját meg fogjuk akadályozni. Niedermayer, Fernández és az összes többi kollégának köszönöm szépen a munkát, szerintem nagyon büszkék lehetünk rá. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin Köszönöm szépen van uh, Nieuwenhusen uh, asszonynak. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A bizottság javaslatáról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk az állásfoglalási javaslatról, megnyitom a, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gabajova jelentés. E, először a teljes határozatról mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most a 21-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es módosítás mellette, ellenőrzés, ellenőrizzük a 21-est. 21-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva, 49 mellette, ellene, tartózkodás, Valószínűleg elutasítottuk, de még egyszer ezt is ellenőrizzük, túl sokan tartózkodtak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Bezárom a szavazást. Elutasítva. 66-os eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 24. 23-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. ellenőrizzük tehát. A 23-as módosítást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 25-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 26-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Öt név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es, 50-es, visszatérünk az 50-esre, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 2-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 6-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 8-as név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva. 9-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80, 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 243-as első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 54-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 280-as után három Két részben. Hármas módosítás. Első rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Másik rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-tól 35-ig mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37 mellett, nem, 36-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ugyanaz a többség, ugyanaz, 39-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva 41 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva 344 eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette. Tartózkodás elutasítva. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 11-es név szerint. 46-osra visszamegyünk és ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 47 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 57-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor ezzel az eredeti szöveg okafogyott 12-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva 48, ki, három van első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk, kett, második rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész. Második részt ellenőrizzük. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 400-as bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Nem világos, valószínűleg elutasítottuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 405-ös név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 410-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 434 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-14-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. El, elfogadtuk, mondja az elnök, de aztán javítja magát. Elutasítottuk. 15-ös mellette Természetesen láttam, láttam, véletlenül mondtam rosszul, mondja az elnök elnézést. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as két részben első rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Van ennek még értelme? Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavaz... szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most a teljes állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A Dlabajova jelentés következik, a számvevőszékkel kapcsolatos jelentés, 9-es bekezdés eredeti szöveg négy szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. Elnézést mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. A Schmidt jelentés a következő. 2014. évi mentesítés, a 8-tól 11 ség Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Az állásfoglalás következik, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosító név szerint Ellenőrizzük a hármast, a hármas módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva egyes módosító név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 4-es, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva 5-ös, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg, százas bekezdés mellette, ellenem. Tartózkodók, elfogadva. Hatos módosító név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Hetes név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elutasítva. A Piper jelentés a következő. Ügyrendi felszólalás, parancsoljon kolléga. Thank you, Chair. My intervention is... Köszönöm szépen. Én a 49-es bekezdés kapcsolatos szavazásra térnék vissza ez a parlamenti képviselők másodállására vonatkozik, ez része volt az eredeti szövegnek, és külön szavazást kértünk, de sokkal később érkezett meg ez a kérelem, mint ahogy azt a határidő megszabta. Szerintem elfogadhatatlan az, hogy külön szavazást kérünk egy ennyire fontos kérdésben, még akkor, és ráadásul ilyen későn érkezett ez meg, még akkor is, hogyha a Schulz elnök ezt elfogadta, úgyhogy szeretném kérni, hogy erről most ne szavazzunk külön. A parlamenti képviselők másodállásáról van szó. Amennyiben viszont szavazunk róla különleges, különleges eljárás esetében, akkor név szerinti szavazást kérek. Mi wird gesagt, dass der azt mondják itt nekem, hogy az elnök úr döntött róla, hogy erről szavazni kell, én nem térnék el ettől a döntéstől. Minden bizonyal jó okkal döntött így az elnök. ellenzi -e valaki, hogy név szerint szavazzunk erről? Akkor ennek megfelelően járunk el, név szerint fogunk szavazni. Először azonban az ellensfoglalás egészéről döntünk, illetve a határozat egészéről, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás következik 13-as bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva 14-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva második rész mellette, ez oka fogyottá vált, mondja az elnök, 18-as bekezdés 14-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 23-as bekezdés. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 26-os két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók a jobb oldalon itt semmit nem látok, ellenőrizzük a második részt. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32-es eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 37-est visszavonták, az 58-as következik, név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Ezzel az 57-es és az eredeti szöveg okafogyott. 34-es név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 59-es, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Ezzel a 40-es okafogyottá vált 36-os eredeti szöveg név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 60-as név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. A 44-es és 45-ös ezzel okafogyottá vált, 15-ös mellette, Ellene. Kérdezem még egyszer, ki van mellette? Ha a szocialisták nem emelik a kezüket, nagyon nehéz. Ellene ki van? Tartózkodók, elutasítva 31-es, név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 32-es, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Hetes. Név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. Elfogadva. Egyes módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 16-os és 34-es azonos a két részben első rész. Név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. Elfogadva a második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel a 17-es okafogyottá vált, 49-es eredeti szöveg. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-as két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 54-es bekezdés 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 47-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító név szerint megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. elutasítva. Nyolcas, a szavazást megnyitom. Elnézést megy az elnök, mellette ki van, ellene. Ki tartózkodik elutasítva. 20-as és 21-es, valamint a 48-as, ezek azonosak, név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os szóbeli módosítással Piper kollégától. Piper kolléga, tessék. A Lux díjjal kapcsolatos módosításról van szó, szeretnénk egy szövegrészt törölni, mégpedig a tanulmányra vonatkozó szövegrészt, amely tanulmány még nem áll rendelkezésre. Sajnáljuk, nagyon sajnáljuk, hogy még nem áll rendelkezésre a tanulmány, a nagyon szót, a deeply szót az angol megfelelőben, ezt szeretnénk törölni. A második dolog az az, hogy a luxdíjjal kapcsolatos tanulmányt a kult szakbizottságnak is rendelkezésére kellene bocsátani, nem csak a költségvetési szakbizottságnak. Sok frakcióval együtt erről állapodtunk meg, erről a szóbeli módosításról. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor így szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22 és 49 azonosak, név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 72-es eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 73-as név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 75-ös név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadva. 25-ös név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? Akkor a szavazást lezárom elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük az 51-est, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 83-as eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 84-es eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 85-ös két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 86-os, 29-es módosító, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Huszonhatos módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 99-es bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 52-es két részben első rész mellette ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 27-es, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 4-es, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. A szavazást lezártam. Elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 126-os eredeti szöveg két részben első rész mellette. A szocialisták mellette, még egyszer mellette, ellene. Tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, de kedves kollégák, hosszabban szak kell szavazni, tovább tart, hogyha a nagy frakciók nem mutatják a kezüket, nem emelik fel a kezüket. A szavazást lezártam időközben. Elfogadva a második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 54-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva 55 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva 56 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 19-es mellette. Ellene ezt ellenőrizni kell. Ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. 135-ös két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 11-es név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 12-es név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk módosított formában. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A Csárnecki jelentés következik. Az általános költségvetés Európai Tanács és Tanácsa vonatkozó része. A mentesítés elhalasztásáról szavazunk most név szerint. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk úgy szintén név szerint. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A Visztiszen jelentés következik. Először is a mentesítésről döntünk, mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. A Csárnecki jelentés a következő, az EU általános költségvetése számbevőszék mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A Visztiszen jelentés a következő. Általános költségvetés, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a mentesítés mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító az állásfoglalásban mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ich sehe halt bei manchen Abstimmungen weite Teile, die sich gar nicht regen. Nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem emelik a kezüket. Lezárom a szavazást, elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartós, tartózkodás, elfogadtuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva négyes mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, sokan tartózkodnak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalásra szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Makovály jelentés, Költségvetés Régiók Bizottsága, teljes határozat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Térjünk rá az egyes módosításra mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas mellette, ellene. Ezt is ellenőrzzük. megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk, négyes mellette ellene, tartózkodás elutasítva ötös mellette ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel a hetes oka fogyott, a teljes állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Cárnec kijelentés. 2014-es mentesítés, külügyi szolgálat határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk állásfoglalási javaslat kettes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 11-es bekezdés eredeti szöveg három részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk mellette. Második ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellenőrzést kérnek, akkor az egyes ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös, mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítva. Hatos, mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítva. A teljes állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Czárnecki jelentés, Európai Ombudsman, a határozatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, rátérünk az javaslatra, egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás, szerintem ellenő, elfogadtuk, de ellenőrizzük a kettest. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk hármas mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Hasonló az arány, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ötös. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 22-es bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalásra szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Makovei jelentés. Európai Unió költségvetése, Európai Adatvédelmi Biztos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ellensfoglalásról az egész évben név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik következik a Vogan jelentések sorozata. Az első uniós ünnökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése. 18-as bekezdés 2-es módosítás mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk 1-es módosítás mellette. 2-es módosítás mellette, 2-es mellette. Nem, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük a kettest. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Teljes állásfoglásról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik az uniós ügynökségek teljesítménye illetve az Energiaszabályozók Együttműködése Ügynöksége, az határozatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az állásfoglalásról név szerint szavazunk, melyik a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megint csak van. Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületetek Hivatala mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalás mellett, az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Vom. Európai Unió szerveinek fordító központja, az határzatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk állásfoglalásról, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ Bohn jelentés. A határszatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalás név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Újabb von jelentés Európai Szakképzés e, e, Európai Rendőrakadémiai Határzatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalásról mell- e, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, Európai Repülésbiztonsági Ügynökség von, a határozatra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az állásfoglalástól név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Von jelentés Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. A határozatról szavazunk, megnyitom a szavazást ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk újabb van jelentés Európai Bankhatóság, a határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Voln jelentés, Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ a határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásról szavazunk, még szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Voln jelentés, Európai Vegyi Anyag Ügynökség, a határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A határozatról szavazunk nép, az állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Voln jelentés Európai Környezetvédelmi Ügynökség, a határozatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Voln Európai Halászati Ellenőrző Hivatal a teljes javaslatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az ele 23-as bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az ellensfoglalásról szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Élelmiszer biztonsági hatóság vonjelentés. Az állásfog... A hatászatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük még egyszer a határozat teljességéről szóló szavazást, megnyitom a szavazást. Lehet, hogy egy kicsit gyors voltam. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hármas módosítás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas bekezdés eredeti szöveg három részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva másik rész mellette. E, e, elfogadtuk, bocsánat, rosszul mondta, másik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva a harmadik rész mellette. Ellene. Valószínűleg elutasítottuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 5-ös név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 6-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 13-as eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 2-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A teljes szövegről szavazunk név szerint az állásfoglalásról, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk Van jelentés nemek közötti egyenlőség Európai Intézete, a teljes szöveg a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk volna Európai Biztosítás és Foglalkoztató Nyugdíjhatóság. A határozatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. Volt jelentés Európai Innovációs és Technológiai Intézet, a határozatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik volna Európai Gyógyszerügynökség. A határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Nem, nem, nem, 20-as módosítás, 20-as bekezdés mellette, 20-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és most következik az állásfoglalás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Még egyszer volna, Európai Gyógyszerügynökség, a határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, volna Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Népszerint szavazás az állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk még egyszer volna. Európai Uniós Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség. A határozatról szavazunk mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Von Európai Vasúti Ügynökség, a határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerint szavazunk az állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk Európai Értékpapírpiaci Hatóság, a határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk. Állásfoglalásról szavazunk. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik. Európai Képzési Alapítvány. A teljes szövegről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk szabadságon, biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térség nagyméretű IT rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző Európai Ügynökség a határzatról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról szavazunk név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség, a, teljes szöveg, a határozatról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadunk, elfogadtuk, az állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Euratom ellátási ügynökség határozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Aztán Európai Unió általános költségvetése, Európai Alapítvány az élet és munkakörmények javítására határozat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalásról szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Európai Igazságügyi Együttműködés. A, te, a határozatról szavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, állásfoglalásról szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az Európol következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva, az állásfoglalás egészéről név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége következik a mentesítésről mellette, ellene tartózkodók elfogadva, az állásfoglalásról szavazunk kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító ez ezzel maga fogyott elvált az állásfoglalás egészéről szavazunk, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. Az utolsó előtti jelentés von operatív együttműködés az igazgatásért felelős Európai Ügynökség, mellette ellene tartózkodók elfogadva, az állásfoglalás következik, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. És még egy von jelentés. Utoljára GNSS ügynökség mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellesfoglalás. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Még mindig nem vagyunk készen a mentesítéssel. Marinescu úr jelentései következnek. Artemis közös vállalkozás, a mentesítés elhalasztásáról szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva, név szerint szavazunk az állásfoglalás egészéről, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Tiszta égbolt közös vállalkozás mellette ellene tartózkodók elfogadva, az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Az ECSEL közös vállalkozás következik. A mentesítésről szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk úgy szintén név szerint. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Eniek közös vállalkozás a mentesítés elhalasztásáról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, az állásfoglalás egészéről név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Üzemanyagcell és hidrogén technológiai közös vállalkozás, a mentesítésről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, az állásfoglalásról szavazunk név szerint a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Az IMMI közös vállalkozás következik, a mentesítésről szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadva, az állásfoglalásról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. ITER, Európai Közös Vállalkozás, a mentesítés elhalasztásáról szavazunk. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezártam. Elfogadva. Az állásfoglalás következik, hármas bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosító név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Ötös bekezdés eredeti szöveg három részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, három, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás így módosított egészéről szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. A szezár következik. A mentesítésről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A Pirinszki jelentés a következő Európai Beruházási Bank 2014-es éves jelentése. Hetes módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 39-es bocsánat, 9-es bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 39-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 40-es három részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük az első részt. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. Elutasítva. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 54-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59-es eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 41-es bekezdés első módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ötös módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók azt kérik, hogy ellenőrizzük, ellenőrizzük hát az első részt, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók, gondolom, ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. E preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész. A második rész okafogyottá vált, az állásfoglalásról szavazunk most. Név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. kórházak és iskolák elleni támadásokról szól állásfoglalási indítvány következik. Hét frakció nyújtott be közös állásfoglalási indítvány, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ötös módosító négy részben, név szerint szavazunk mindegyikről, első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezártam. Elfogadva második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva a negyedik rész, mellette, ö, bocsánat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. A szavazást lezártam. Elfogadva. Tízes bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenegyes bekezdés, eredeti szöveg, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21-es eredeti szöveg név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Gépreambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hármas, hármas módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. A szavazást lezártam. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ferrara jelentés, a következő. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés, hetes módosító két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcas bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette. Ellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva a második rész, mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Kilences két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 14-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 15-ös bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24-es mellette, Ellenőrizzük a, 20, a 15-ös bekezdés második részét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 25-ös első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27-es név szerint szavazunk. A 27-es bekezdés első módosító következik, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 31-es, ellenőrizzük a második részt. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. És már sokszor nagyon áttekinthetetlen a helyzet, de most azért azt hiszem, Jól sejtettem. Az eredményt 33 mellette ellene tartózkodók. Most az LKR nem szavaz. Tehát még egyszer 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva második rész. Név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. Mindenki szavazott. A szavazást Lezárom. Elfogadva. 34-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 40-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 42-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók el, elutasítva. Az állásfoglalás egészéről nem, mégis ellenőrizzük a 42-es második részét először, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Az egyik frakció most épp máshogy szavaz, mint az imént, csak mondom, de elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk népszerint a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Haladunk tovább. A Kuneva jelentés a következő. A női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban címmel. Egyes bekezdés név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. Kettes bekezdés eredeti szöveg négyre, négy részben szavazunk, és mindig név szerint. Első rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva harmadik rész, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva a negyedik rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Kilences bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 11-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es bekezdés név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezártam. Elfogadva. 13-as név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva 14-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 17-es, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 22-es, három részben, mind háromszor név szerint szavazunk, első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva a harmadik rész, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadva. 23-as eredeti szöveg mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 24-es mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 25-ös, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 32-es, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 33, két részben első rész mellett, tartózkodók elfogadva, második rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva, 34-es mellette, ellene. Még egyszer, emeljék a kezüket, kérem, 34-es mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 35-ös mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 40-es mellette. 40-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, el, két, ellene tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 61-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva 64-es két részben első rész mellette, ellene nagyon sok a tartózkodás ellenőrizzük, 64-es első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 65-ös mellette. Ellene. Ugyanaz a többség úgy tűnik. Elfogadtuk. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 68 mellette 66 ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva, hát előtte 170 tartózkodás volt, 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. I. Ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. I preambuló bekezdés, három részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva, O preambulum bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. R mellette, ellenőrizzük, ó, preambuló bekezdés második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. R mellette, ellene, Két frakció tartózkodik. Megnyitom a szavazást az R preambulum bekezdésre. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. V preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. AE preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás e- elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. AG mellette, ellenőrizzük az A-t, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. AG mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. AH mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. AI mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. AK mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. A M két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk másik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A M második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A O második részben első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AX mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, a BA mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, BD mellett, illetve név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, köszönöm a szavazást elfogadtuk, BL e mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, BF mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, BL két részben első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, BM mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, az állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Utolsó jelentés következik, a Reintke jelentés nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban. 9-es bekezdés, eredeti szöveg, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene. Valószínűleg elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Előző arányokkal, hatos mellette, hatodik rész ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es bekezdés, két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös név szerint szavazunk, ellenőrizzük a 22 per 2-t, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 42-es két részben 39-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást 39-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 42-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 42 per 2-t, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 49-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 53-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 54-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 56-os, 55 per 2, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 65 os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 66-os rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 67-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D preambulum kezdés két rész első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. I, e, I első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. T Két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kedves kollégák, mielőtt rátérünk az árószavazásra, Elnézést kérek, hogyha nem tudtam eh, mindig pontosan helyesen mondani, hogy hogyan szavaztak, nem volt eh, teljesen világos eh, gyakran a kép. Most pedig név szerint szavazunk, záró szavazás, és kérem, senki ne hagyja bent a kártyáját, ha vége lesz a szavazásnak. A szavazógépben megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés kezdetekor fogjuk jóváhagyásra benyújtani, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a ma elfogadott állásfoglalásokat az ebben megemlített személyeknek és intézményeknek továbbítjuk, nincs ellenvetés, ezzel berekeztem az ülést, mindenkinek jó, kellemes utat kívánok, és